ez Romániára árnyot vetett, és megnövelte a szegénységi küszöb alatt élők számát. Köszönöm szépen! Áttérünk a következő napirendi pontra, Sven Giegold jelentésére, az Európai Szövetkezet statútuma munkavállalói részvétel tekintetében. Négy percre átadom a szót az előadónak. Ja, Herr Präsident, Elnök úr, kedves kollégák! Idén ünnepeljük a szövetkezetek évét, amelyet az ENSZ jelentett be. A szövetkezetek a szociális és szolidáris gazdaság egyik eleme, és az Európai Unióban is nagyon nagy jelentősége van. 160 millió vállalat aktíve területen, 120 millió taggal, és 5,4 millió munkavállalóval. Ez is azt mutatja, hogy fontos a szövetkezeti ágazat, regionálisan meggyökerezett, és a pénzügyi válságban is bebizonyította a létjogosultságát. Hozzájárul az EU 2020-as célkitézéseihez nem csak a foglalkoztatás és növekedés terén, hanem a szociális összetartozás és éghajlatvédelemmel kapcsolatban is. Pontosan ezért kell az Európai Uniónak a szerződés előírásait komolyan vennie, és semlegesnek lenni a tulajdon különböző formáival szemben, és a szövetkezetek rend különleges vonásait figyelembe kell vennie. Az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani, Evelyn Régnet még egy késői órán is látom. Nos, nagyon nagy hangsúlyt fesztett, fektetünk a szakbizottsági munkában arra, hogy az Európai Szövetkezet statútuma hogyan tud az Európai keretek között módosulni. Nagyon szomorú az, hogy az az elismerés, amelyel az Európai Szövetkezeti Jogi Forma létrehozásával a szövetkezeti ágazat számára biztosítottunk, nem koronázza siker. Mégis az igen nagy léptékű eljárások ellenére csak 17 szövetkezetet alakítottak, és 34 munkavállaló van náluk. Túl bonyolult a létrehozási folyamat, nem felel meg a határon átnyúló jellegnek ezen szakterületen, és azért át kell dolgozni ezt a statutumot. Egyrészt magát a statutumot, anélkül, hogy a, az észszerűen meghozott normák csökkennének, ez pont a munkavállalók számára biztosítani kell de ezzel a, szakbizo- a foglalkoztatási és szociális ügyi szakbizottság még nem elégedett meg, hanem további támogatási intézkedéseket is megnéztünk a szociális szolidáris gazdaság kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy az ágazat a bizottság, a, a, a, az kötelezettségei, illetve a hatásköre túlzottan szétforgácsolt, nagyon kevés emberrel tudnak, ember foglalkozik a főigazgatóságon is ezzel a területtel. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság kezdeményezné a nyílt koordinációs módszer erősítését, és ezzel egy szisztematikus összehasonlítást indítana el a tagállamok legjobb tapasztalatairól, és ezzel erősítse a szociális szolidáris gazdaságot. Ezen kívül javasoljuk azt is, hogy azok a tevékenységek, amelyeket a bizottság a 2004-es jelentésben a szövetkezeti ágazat erősítésére már el meghatározott, az ott meg, leírt 12 akciót végre valósítsák meg, eddig csak hármat sikerült a gyakorlatban megvalósítani, hiányzik még például az átfogó képzési program a területre, a szisztematikus elismerése a szövetkezeteknek ugyanúgy nem valósult meg. Szeretnénk, hogyha a szociális gazdaság és a szövetkezetek különösen a az állami támogatások, az állami pályázatok és a pénzpiaci szabályozásnál érvényesítetni tudja az ágazat különleges vonásait. Elfogadhatatlan az, hogy ezek az ágazatok, amelyek a pénzügyi válságban nagy segítséget nyújtottak, most a válság utáni időszak áldozatává váljanak a belső piaci szabályokon túl kell lépjünk, erősíteni kell a szociális szolidáris gazdaságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az elnök szeme öt kollégára esett, elsőként Miroszláv Mikolásik keret szól. Köszönöm szépen, elnök úr, kolegyne, kollégovia, vážená pani eh, komisárka. Köszönöm szépen, elnök úr. a következetése, illetve a munkavállalók bekapcsolódása nagyon fontos az európai gazdaságba. A szövetkezeketen alapuló társadalom nem csak tagjainak érdekeit képviseli, hanem segíti az infrastruktúra fejlesztését is regionális szinten. Ez pedig a szociális innovációban is fontos, hogy megmutatkozzon, illetve a vidéki eh, térségeken és a városi területeken is. Több mint 160 ezer szakszerv, illetve szövetkezet létezik, és ők munkát biztosítana több mint 2,4 eh, millió polgár számára. Nagyon sajnálatos, hogy csak 17 európai szövetkezet létesült. Remélem, hogy ez a helyzet változni fog. Köszönöm következő felszólaló dancsilla asszony a szocialisták közül. perioadă de criză economică și financiară cu care se confruntă A gazdasági és pénzügyi válság jelen van Európában. Vannak olyanok, akik ezt kevésbé érint, ezek pedig a szövetkezetek az ő bevételük növekezett, növekedett. Őket kevésbé eh, érintette a banki válság, illetve az elbocsátások. Ami pedig ennél is fontosabb, ezeket nem lehet delokalizálni. A szövetkezetek munkát biztosítanak, magas szintű munkát, és nagyon sok nőt is foglalkoztatnak. Úgy érzem, hogy a tagországoknak jobban kell támogatniuk ezeket a kezdeményezéseket, még akkor is, hogyha vannak olyan országok, ahol a szövetkezetek koncepcióját történelmi okok miatt diszkreditálták. Támogatni kell a szövetkezetek létrehozását, és fontos, hogy a vállalatok se delokalizálójanak.

őszintén sajnálom hogy ez a jelentés csak saját kezdeményezésű. köszönöm. köszönöm szépen. következik v európe existuje one hundred and sixty tisíc družstiev ktoré poskytujú prácu pre približne five one ezer szövetkezet létezik, és több mint 2,4 millió embert foglalkoztatnak. A válság azt mutatja, hogy nagyon fontosak a tulajdonosok, illetve az adott vállalat szociális felelősségvállalása. Nagyon fontos, hogy a felelősségvállalás a foglalkoztatottakra is kiterjedjen, ne csak a részvény tulajdonosokra. Európában nagyon különböznek a szövetkezeti tagok jogai, létezik egy európai statútum, és ez az egyetlen közös eszköz itt Európában, de a szövetkezetek nagyon fontos részét képezik az európai szociális és válkozási modellnek, ezt pedig elmondtuk nagyon sok kulcsfontosságú dokumentumban. Tehát ők megérdemlik a támogatásunkat, és ennek az anyagnak a speciális igényekre kell kiterjedniük a szövetkezeti alkalmazottak kapcsán. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság megkönnyítené a foglalkoztatottak számára azt, hogy társtulajdonosai legyenek a szövetkezeteknek. Fontos, hogy minden tagországban ez hasonló legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen az utolsó felszólaló Evelin Régner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Rögtön a felszólásom elején szeretném megköszönni Gigolt úrnak, hiszen nem csak bevont a munkába, hanem annyira bevont minket a munkába, hogy közösen tudtuk kifejleszteni a jelentés tartalmát. Említette, hogy 17 európai szövetkezet van 2012-ben, a szövetkezetek évében. Ez pedig nagyon kevés. Az Európai Szövetség nem lett sláger. Mi ennek az oka? Meg kell vizsgálnunk hogy túlságosan bonyolultak-e a jogszabályok, van-e egyáltalán szükség határokon átnyúló szövetkezetekre. Úgy gondoljuk, hogy a szociális gazdaságban mindenképpen életet kell lehelnünk a szövetkezetekbe. Ne azokba, amelyek már nyereségesen működnek. Tudom, hogy csak egy percen van, ez borzasztó gyorsan elmúlik, de utalnék arra, hogy mennyire fontos a munkavállalói együttes döntés hozatal a szövetkezetekben. Köszönöm szépen. És most megkérem eh, Vasilió biztos asszonyt, hogy <clears throat> mondja el a véleményét. President, eh, the Commission welcomes the interest... Elnök úr, a bizottság üdvözli a parlament kezdeményezését az Európai Szövetkezeti Statútum a munkavállalói részvétel eh, lével kapcsolatban. 2012-ben ünnepeljük a szövetkezetek nemzetközi évét, és éppen ezért még fontosabb, hogy most jelenik meg ez a jelentés. Nagyon hasznos és megfelelő időben benyújtott eh, anyag ez a bizottság szövetkezetek statututának áttekintésére vonatkozóan. Tudatosítja, hogy milyen pozitív szerepet játszik a szövetkezeti modell a 2020-as célkitűzések elérésében. Az együttműködés, a szövetkezetek szerepét hosszú ideig elhanyagolták egészen addig, amíg a világ gazdasági válságot nem tapasztalta meg, amikor a szövetkezetek lehetőségei a növekedéshez, foglalkoztatáshoz és szociális jóléthez való hozzájárulásban, közreműködésben megint csak megnövekedtek. A, vannak olyan vállalkozások, amelyek a szövetkezetek értékeihez, elveihez hűek maradtak, és ezek a pénzügyi és gazdasági válságot is túl képesek voltak, túl, képesek voltak túlélni. A jelentés a bizottság vállalati törvény jövőjére vonatkozó reflexióira reagált, amit tavaly októberben fogadott el a bizottság. A bizottság aláhúzza, hogy a parlament javaslata az Európai Szövetkezeti Statutum jövőjére vonatkozóan és a munkavállalók részvétele e testületekben tartalmazza az esélyegyenlőség aspektusait is. Köszönjük a Foglalkoztatási Szakbizottságnak, Renger asszonynak, Estrella kollégának a, a FEM bizottságokból, hogy részt vettek a munkában. A bizottság véleménye szerint, ahogy a jelentésben is látható, némi érdeklődés hiány van az Európai Szövetkezeti Szabályozás eszköze iránt. Csak 24 Európai Szövetkezetet hoztak létre 2006 óta, a jogszabály alkalmazása óta. Február 23-án 2012-ben a bizottság egy jelentést fogadott el a szabályozás végrehajtásáról, és megküldte az Európai Parlamentnek, a tanácsnak és a többi intézménynek. A szöveg rámutat arra, hogy az eszköz komplexitása az egyik legnagyobb akadálya sikerének. Ezért a bizottság két nagy konferenciát tervez, hogy konzultáljon az érintettekkel arról, hogy hogyan lehet, és egyáltalán szükséges-e az Európai Szövetkezeti e, Statutumot e, módosítani. Az egyiket áprilisban Brüsszelben Diane és Barnier biztosok részvételével, a másik pedig a ciprusi elnökség idején szeptemberben Cipruson. A bizottság tervei szerint a parlamenthez majd azt követően jön vissza, hogyha önök is végre végig megvizsgálták eh, a jelentést, és azt követően, hogy befejeztük az érintettekkel való konzultációt a két nagy konferencián. Az elemzések, a javaslatok, amelyek a jelentésben szerepelnek, mind eh, részét képezik majd az értékelési és konzultációs folyamatnak, amivel a jogszabályt egyszerűsíteni kívánjuk. Támogatja majd a bizottság vállalati törvény és szociális vállalkozások jogszabályait is. Thank you very much, Madam Commissioner. Nagyon szépen köszönöm. Szavazás holnap 12 óra 30-kor. Következő és utolsó napirendi pontunk luigi berlinguer a Bolognai folyamat című jelentése.